előttek számára, de ugyanakkor sokkal alacsonyabb lesz a USA által kért 103 eurónál, és a Kína által kért 125 eurónál. Az Európa nem marad le, és olcsóbb lesz. A tanácsa különösen érzékeny témákban is sikerült megállapodnunk a származási ország kérdésében, illetve a visszatérés bocsánat, olyan személyek visszatérítése, visszafordítása esetében, akiknek nincs jogosultsága, hogy európai földön tartózkodjon. Adjon még 30 másodpercet, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Juan Fernando López Aguilarnak, az előadónak. Nagyon sokat dolgozott a témán, gratulálok. Szeretnék a kollégáknak köszönetet mondani, különösen Béker úrnak és Versi asszonynak, akikkel élénk, de mindig udvarias volt az egyeztetés. Köszönet a munkatársaknak, kiváló munkát végeztek. Már is bevezetem, befejezem, elnök úr. 30 éve töltöttem itt a parlamentben, ez az utolsó felszólalásom. Egy dolgot szeretnék még mondani. Nincs jobb politikai terv, mint hogyha megvalósítjuk az európai álmat. Éljen Európa! Köszönöm. Ez a And, uh... ez a találkozó nagyon érzelmes lesz, és majd várják meg az én zárószavaimat. Verzsi asszony, másfél perce van. Köszönöm, elnök úr. Soha nem volt annyira fontos a világban az emberek mozgása, mint jelenleg. Egy milliárd ember évről évre egyik országba a másikba távozik és utazik. Depréor, 150 ezer ember jön az Európai Unióba minden évben. 250 millió migráns létezik, olyan emberek, akik más területen tartózkodnak. Ezek közül 60 millió talál, található Európában többféle okból. Az összes erőfeszítés ellenére nincs egyensúly a jelentésben. A turista utakat meg kell különböztetni, az eljárásokat a szabályos és a nem szabályos migráció esetében is megkülönböztetést kell alkalmazni. A szavak ellenére a határ ellenézés erősödik, ugyanakkor fennáll még mindig a jogszabály ellenes belépés. és azért akarnak belépni ezek az emberek, mert rossz helyen születtek. 250 millió emberről van szó, ahogy mondtam, évről évre. A valóság az, hogy főleg a menekültek azok, akik szemben bezárjuk az ajtókat. Ezért azt kell, hogy mondom, hogy két utóbbi mandátum, illetve a jelenlegi mandátum végén azt sajnálom, hogy a tanács és a tagállamok nem fogadják el a humanitárius vízumot. A 90%-a azoknak, akik számára nemzetközi védelmet kell biztosított az Európai Unió az utóbbi években, ők szabálytalan módon értek, érkeztek be Európába, mert nem volt más lehetőségük. Én is kérek még egy kis időt, elnök úr, nekem is ez az utolsó felszólalásom. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a két mandátum során segítettek nekem. A kollégákkal nagyon szívesen dolgoztam együtt, attól függetlenül, hogy melyik frakcióban ülnek és a frakció személyzete, a munkatársaim, a parlament összes funkcionáriusa, a láthatók, a nem láthatók, a tolmácsok, mindazok, akik lehetővé teszik, hogy nagyon jó körülmények között dolgozhassunk, mindazok, akik nem láthatók, de mégiscsak ott vannak, mindazoknak szeretnék köszönetet mondani, továbbra is nyomon fogom követni nagy érdeklődéssel az Európai Parlament munkáját mert ez nem egy olyan haszontalan hely, mint ahogy bizonyos beszédek miatt sok állampolgár gondolja. Nem, nagyra értékelendő ez a hely. Köszönet mindenkinek. Now let me tell you... Hadd mondjam el, hogy miért is engedem mindezt meg. Ennek nagyon gyakorlatilag sok oka van, hiszen tudják, hogy mire én sorra kerülök, hogy ezt elmondjam, mindenkit lesz a teremben. Valéro asszony, egy percben. Köszönöm szépen. Én is szeretném hozzáfűzni majd az időmhöz, amelyet megkaptam. A vízumkódex az első olyan tétel volt, amelyen foglalkoztam a frakciómban a zöldeknél, és az utolsó felszólalásom is a vízumkódexel foglalkozik. Nagyon jó javaslatokat kaptunk a bizottságtól, amikor kezdtem az itteni karrieremet, hogy sok ember számára megkönnyítjük azt, hogy Európába jöjjön. És hogy könnyebb legyen az is, hogy többször Európába jöjjenek. De tudjuk, hogy a tanács ezt megakadályozta, hiszen a tanács nem igazán figyelt azokra a módosítókra, amelyeket mi benyújtottunk, például a humanitárius vízum esetében teljesen másfajta módosítókat is kaptunk. Olyanokat, amelyek inkább meg akarják nehezíteni azt, hogy Európába jöjjenek. És olyat is hallunk, hogy a vízum kiadását az esetleges visszatoloncoláshoz kössék. A parlamentben tehát sokféle álláspont van az utolsó bizottsági javaslat tekintetében. Nekünk, zöldeknek nem jó dolog az, hogy a vízum kiadását a visszafogadáshoz kössük. Különben eh, nagyon jó dolgok vannak ebben a javaslatban. Egy másik kérdés a díjak megemelése. Hiszen például, ha drágábbak a vízumok, akkor ez a szegényebb országoknak megnehezíti azt, hogy Európába jöjjenek a polgáraik, a családoknak is megnehezíti. Akár akkor jönnek majd Kínából, az Egyesült Államokból, hiszen ők meg tudják venni a vízumot. És most én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, hogy ilyen kiváló együttműködésnek lehettem tanulni, és sok sikert annak, akik nem kerülnek be a következő periódusba. Köszönöm szépen, Valéro asszony. Éker úr, egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy állam elfogadott definíciója az, hogy van egy olyan közösség, amely ellenőrizheti a saját határait. Ez az európai vízum megint egy olyan dolog, hogy megpróbálják a nemzetállamokat szézilálni. Hiszen el akarják venni az államoktól azt a jogot, hogy megvédjék a saját határaikat. A Lisszaboni szerződésben már ez megvan. Igazából az Európai Unió sokkal több, mint egy kereskedelmi blokk. Igen, igen, azt látjuk, hogy egy méret mindenkire jó, ne legyen szubszidiaritás, majd mi mindent eldöntünk. A tagállamoknak el kell gondolkozni a saját határrendészeti politikájukon. A vízum követelmények legyenek a tagállamok szintjén szabályozva, és ne európai szinten hiszen a harmadik országoknak igenis kötelességük visszafogadni azokat az embereket, akiket kiutasítanak az Európai Unióból. És mindenki olyan vízumdíjat szab meg, amelyet akar, hiszen az európai tagállamok felelősek a saját határaik megőrzéséért. És hogyha ezt folytatják, meglátják, mire jutnak vele. Köszönöm, Le Breton képviselő. Kettő percre. Merci. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Vízumkodex módosítása, ez a javaslat áll előttünk, hivatalosan a célja, hogy segítse harmadik országokbeli személyek utazását az Európai Unió felé, ezt idéztem. Ez egy új migrációs útvonal, amit határozottan ellenzek. A rövid időszakra szóló vízum, az, hogy gondatlanul segítjük ezt a belépést, a, ez sokszorosra emeli a hiba kockázatot. Egyébként pedig lehetőség van a vízum elutasítására olyan államok esetében, amelyek nem fogadják vissza a kiutasított állampolgáraikat. Ennek persze van értelme az európai terület védelme tekintetében. Ez egy hivatalos feltétel. Ugyanakkor a megvalósítás annyira komplex, hogy egyszerűen semmi konkrétumot nem tartalmaz. A szöveg az első részében azt mondja, hogy új legális migráns útvonal lehetőséget akar felállítani a humanitárius vízum eszközével. Ez egyértelműen ö, egy óra ösztönözni fogja a most már csökkenő migráns folyamatot. Nagy mértékű migráns jelenségnek vagyunk a ö, szemtanúi, Afrikából főleg, az afrikai demokráciás demográfiai problémák miatt több millió illegális migránssal kell, hogy számoljunk. A Schengeni szervezet, a Schengeni rendszer összeomlott, sokkal hatékonyabb nemzeti határvédelemre van szükség, és EU-s külső határvédelemre van szükség. Különösen örülök annak, hogy utolsó felszólalásomban lehetővé válik az, hogy itt a parlamentben emlékeztesek arra, hogy ma itt az utolsó vita az a lényeggel foglalkozik, itt az európai civilizáció jövőjéről van szó, ez forog kockám. Köszönöm. Diaz de Mera képviselője a szó. Elnök úr, tisztelt biztos úr, szeretnék gratulálni Juan Fernándónak. Egy közös vízumkódex felállítása nem csak fontos a biztonság és a szabálytalan migráció megerősítése szempontjából, hanem fontos azért, hogy nagyon sok gazdasági szektor szabályosan működhessen. Idegenforgalom rendkívül fontos több régió számára. Csak 2017-ben Majdnem 14 millió vízumot adtunk ki a Schengeni övezet számára, a rövid távú vízumokról van szó. Hogyha rugalmasabb lesz az ügyintézés, ha interneten keresztül lehet intézni a vízumkérelmet, hogyha többszörös belépésre is lehet kérni vízumot, hosszabb időtartamra érvényes lehet ez a vízum ez mind szolgálja a biztonság megerősítését, javítja az együttműködést a visszafogadás tekintetében. Ezek mind javítják a vízumrendszernek a minőségét. Mindez erősíteni fogja a kereskedelmet, a turizmust, ugyanakkor megerősíti a biztonságot, és csökkenteni fogja a jogtalan belépés mértékét. A közös vízum politika mindenképpen kapcsolódnia kell a elektronikus rendszer javításához, és meg kell valósítani az informatikai rendszer interoperabilitását. Elnök úr, én is távozom. 35 év nyilvános politikai munka után szeretnék egy szót mondani. Köszönöm, illetve két szót nagyon köszönöm. Úgyhogy üdvözlök mindenkit, és még egyszer szívből köszönök mindent. Úgy tűnik, hogy ez most a lelépők vitája. Köszönöm szépen, két percem van, ugye, elnök úr? Elnök úr, köszönöm szépen, hogy ezt az ülést olyan nagy érzékenységgel kezdi. Nagyon sok kollega számára ez fontos. A vízumkódex úgy gondolom, hogy nagyon ambíciózus volt, hála az előadónak. Modernizált, rövidtávú vízumokat tesz lehetővé, ahogy a kollégák is elmondták. Más kollégákhoz hasonlóan, ha megengedi, én is elmondanám, hogy a Libeszak Bizottság elnökeként utoljára veszek itt részt. Megígértem, hogy nem fogom ezt megtenni, de láttam, hogy a Libétből sok kollega itt van. Szeretném elmondani Diaz de Mera úrnak is, azt, hogyha végignézik a szavazólistát, akkor majd nagyon sokat látnak a mi szakbizottságunktól módosítóként is Schengen szakértők, vízum szakértők, határszakértők, Dublin szakértők, a, men, a menekültügyi csomag szakértői, vettek ebben részt, nagyon sok javaslatunkat megszavaztak. Köszönöm a biztos úrnak is, de nagyon sok jelentést befagyasztottak. Talán azért, mert egy kicsit mi szak, rendkívüli szakbizottság vagyunk. A parlamentben jelenleg talán a legkeményebb dokumentumokkal foglalkozunk. Azért, mert nagyon kemény a politikai légkör is. Szívből mondok tehát köszönetet a Libe szakbizottság minden tagjának és őszintén mondom, hogy kiváló minőségű jogszabályokat segítettek útjára. Remélem, hogy ez a jogszabály a következő ciklusban nem kerül befagyasztásra, megértik a, tagáll- a tagállamok, hogy a, milyen minőséget biztosított a parlament. És megértik, hogy e, ez az Európai Parlament nem E, szupersztároknak a gyülekezete, hanem e, szakértőké, és nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy tanulhattam tőlük, velük dolgozhattam. Soha nem felejtem el. Köszönöm, elnök úr. Mr. E, Jurek. Jurek úr, egy percben. If, if you don't leave, if you leave... Ha nem megy el, hogyha elmegy, akkor, akkor átugorjuk az idejét. No, no, you, you speak, sorry. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie. Elnök úr, igen tisztelt képviselők, elnök úr, Juncker elnök úr, öt évig voltam hazám szolgálatában, de az európai nemzetek szolgálatában is. Most a végén pedig végre a határokról beszélünk. Határokról, amelyek az állam lényegét adják. A határok természetesen lehetnek nyitottak is, és az nagyon jó is, ha ez így lehet, de a határok ellenőrzése, a tartózkodási jog, a nemzeti területeken a szuverenitás gyakorlása, az, a, arról az állam kell, hogy döntsön. Az államok szerepe e kódexnél nagyon fontos. Megpróbáltuk azt biztosítani, hogy a szabálytalan migráció ne legyen szabálytalan. De ez nem így van. Egy jogá- jogállamiságról csak akkor beszélhetünk, ha nem beszélhetünk jogállamiságról, hogyha az illegalitást szabálytalanságnak nevezzük. Csak a tagállamok védhetik az országok határát, és így kell Európa határait is védeni. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy eh, ilyen sokat fáradozott a közös Vidum kódex kidolgozásán. A jogszabálytervezet nagyon fontos, és támogatom a parlament kompromisszumait. Főleg eh, azt támogatom, hogy csökkenjen a vízum költség, hogy eh, hosszabb legyen a vízum időtartama. Hiszen így több biztonságot adunk az embereknek, akik ide jönnek, és több lehetőségünk lesz, hogy ellenőrizzük a veszélyeket is. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, szeretnék köszönetet mondani az összes vitáért, az összes munkáért, az összes jelentésért. Nagyon kellemes időt sikerült itt töltenem az Európai Parlamentben, az Európai Demokrácia Szolgálatában. Amennyiben a politikai karrierünk itt befejeződik, ez nem jelenti a dolgok végét, hiszen a barátságunk folytatódik. Az Európai Parlament folytatja az útját az Európai Egység felé. Köszönöm. Anderson asszony, egy percre. Sajnos igazából már megint egy olyan jogszabályról tárgyalunk, amely vissza akarja szorítani az Európába igyekvő embereket. Ismét győzedelmeskedett a szélső jobb. Ismét azt látjuk, hogy keményebb határokat akarnak, hogy európai erődöt akarnak, szöges drótot akarnak az európai határokra. És el akarják rettenteni a harmadik országok polgárait, hogy Európába jöjjenek. Azt akarják, hogy ne kapjanak humanitárius vízumot a menekültek. A menekültekkel való bánásmód szégyen teljes. Európában azt látjuk, hogy növelni akarják a hazatérítést, a visszatoloncolást. És azt látjuk, hogy az Európai Unió nem segíteni akar, hanem ismét a saját gazdasági érdekeit követi egy emberi lény sem illegális. Corrao úr, egy perc. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A turizmus nagyon fontos az Európai Unió gazdasági növekedése szempontjából. 2018-ban több mint 700 milliárd eurót hozott, több mint 2 millió vállalkozás foglalkozik ezzel, és több mint 12 millió embert foglalkoztatnak. Európában 2018-ban 3,9%-át képviseli az Európai Uniós GDP-nek, 5,1%-át képviseli az összes foglalkoztatottnak. Ezek az adatok önmagukért beszélnek. Hogy akinek legitim érdeke van arra, hogy eljöjjön Európába, annak meg kell adni ezt a lehetőséget. Ez a reform, ez ezt szolgálja. Egyszerűsíti a keretszabályokat, csökkenti az időket, az eljárásokat az új technológiákhoz igazítja. Bízom abban, hogy ez a reform majd javítani fogja az együttműködést a harmadik országokkal is, azért, hogy a visszafordítás könnyebben működjön olyan személyek esetén, akik illegális módon tartózkodnak az európai területen. Ösztönözik el a harmadik országokat arra, hogy a visszafogadás területén javuljon az együttműködés. Köszönöm szépen. Koelho képviselő, másfél perce van. Köszönöm, elnök úr. A vízumkódex felülvizsgálata, ez egy újabb eleme az általános vízumpolitika felülvizsgálatának. A reformmal megkönnyítjük és ösztönözzük a turizmust, ez rendkívül fontos szektor az Európai Unió számára és hazánk Portugália számára is. Meg kell erősítenünk a biztonságot, a visszafogadás megerősítésével, csökkentjük a bürokráciát, a vízumkéremi eljárásoknál kibővítjük a kéremek beadásának a lehetőségét, csökkentjük az eljárási időt, és gyorsabb lesz, egyszerűbb lesz a turisták, a gyakori utasok számára a vízum megszerzése. A nagy utazóhajók is érintettek. Rendkívül fontos ez az Azori-szigetek, Majorka szempontjából például. Ugye sok olyan utas érkezik a, ezekkel a hajókkal, akiknek vízumra van szüksége. Az Európai Uniós vízumrendszer témájában előadó voltam. Az új rendszerrel több információt tudunk begyűjteni még a vízum kiadása előtt. Továbbá egyértelműen összekapcsoljuk a vízumpolitikát a visszafordítás politikájával. Az együttműködőbb államokat díjazzuk mindenre szükség van ahhoz, hogy Európa biztonságosabb, prosperáló legyen. Gratulálok López Aguilárnak, Lord Moraesnek és a Libe Szakbizottság minden kollégájának. Köszönöm, Kientre képviselő. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy két szót szóljak arról a bizottságról, amelyben dolgoztam. A Libe szakbizottság nevében az utolsó felszólalásom ez a mandátum során. Nagyon sokat dolgoztunk itt a mandátum idejében azért, hogy egy közös európai menekültrendszer alakuljon ki, amely szolidális és méltányos. Csapatmunkát végeztünk, ahol lehetséges volt, megoldottuk a különböző nézeteinket, a nézeteltéréseinket, és próbáltunk konszenzusra jutni az értékeink tekintetében. Továbbra is ebben a témában fogok dolgozni, és remélem, hogy egy igazságos társadalmat tudunk építeni, és remélem azt is, hogy az állampolgárok szavazata alapján ezt az utat tudom folytatni. Nagyon hosszú út áll még előttünk. Négy év intenzív tárgyalás követően azt mondhatjuk büszkén, hogy az Európai Uniónak van közös politikája vízum témájában. És szeretnék köszöntet mondani a bizottságnak, amelyben dolgoztam, a Libe bizottságnak. Ez a politika integráns része a határok nélküli belső terület kialakításának. Rendkívül fontos eszköz azért, hogy az utazásokat segítse, akár gazdasági, akár szabadidős oka van ennek. Növekedést generál ez a politika. Koherens kell, hogy legyen az unió többi politikájával, a külpolitikával, kereskedelmi politikával, kultúra, turizmus. Egyszerűsítettük az eljárásokat, csökkentettük a költségeket, pontosabban tudjuk meghatározni, hogy melyik az illetékes ország egy vízumkérelem megítélése tekintetében, főleg amikor több tagállamot kíván valaki meglátogatni. És még egy kis időt kérek, elnök úr, a bizottságnak is köszönetet kell, hogy mondjak. Az online kérelembeadást is lehetővé tettük, elektronikus aláírással, és főleg megvédtük azt a lehetőséget, hogy panaszsal is lehessen élni a kérelem benyújtók esetében, hogyha megtagadják a vízumot. Négy év hosszas tárgyalás áll mögöttünk, de lehetővé vált ez a reform, és így a jogi keret megmaradt, meg tudtuk tartani, teljes módokban tisztelemben tudjuk tartani az alapjogokat. Köszönöm. Elnök, kedves kollégák! Még mindig tart a vita, ennek az oka az, hogy ez az egyik utolsó ülés nagyon sok kolléga számára, és néhány személyes megjegyzés is elhangzott a felszólalásokon túl, úgyhogy kérek mindenkit, hogy értse meg ezt a helyzetet. Most még következik a spontán felszólalások eljárása. Négy kolléga kért szót, ezt követően a bizottság bizottságnak, Kanyete biztos úrnak fogom megadni a szót, illetve az előadónak, Aguilar úrnak, hogy lezárják a vitát. Úgyhogy még négy felszólalást hallgatunk meg, és utána még a biztos és az előadót. Sojdrova asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, száz százalékig értem azt, hogy ez az utolsó előtti napja a mandátum időszakunknak, és nem igazán figyelünk annyira, ahogy kellene. De a vízumkódexről beszélünk, és ez olyasmi, amely minden állampolgárnak fontos az EU-ban. Támogatom az új vízumkódexet, úgy gondolom, hogy a kompromisszum észszerű. Mind azért, mert egyszerűsít, a legálisan utazók számára, mind azért, mert a rendszerben regisztráltak számára, akiknek nem kell személyesen jelen lenniük akkor, amikor eh, vízunkéremüket beadják. A több éves vízumok kiadása is megkönnyíti az életüket. Másrészt pedig kértük azt is, hogy erősítsék a biztonságot eh, a migrációs nyomás miatt és a szabályok itt szigorúbbak lettek. Emeljük a vízumok árát, és több intézkedést hozunk a visszatérítésekre vonatkozóan is. A vízumkódex nagyon fontos eljárás, hiszen a célja az, hogy eldöntsük, hogy kiléphet be az Európai Unióba. Mégis, elnök úr, ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy azok, akik repülővel utaznak Aténból Brüsszelbe, a, a brüsszeli repülőtéren útlevél ellenőrzésen kell, hogy átmenjenek, ami illegális, törvényellenes. Többször tettem panaszt e- emiatt, de nem válaszoltak a, biz- a bizottságból sem. Többször történt -e már ez meg. Ha rendet akarunk, a tekintetben, hogy kilépi át az Európai Unió határát, akkor az rendben van, de az illegális határ Belgiumban, Ausztriában az teljes mértékben elfogadhatatlan. Köszönöm, Eszerics úr. Um, köszönöm szépen. Itt ez a köszönetek bejelentése után az az érzésünk támad, hogy itt minden volt. Szőlő és lágy kenyér. De nem erről van szó hanem arról van szó, hogy az Európai Unió egy szuperállammá akar válni. És ismét azt látjuk, hogy túlcentralizálni akarják a dolgokat, károkat akarnak okozni az egyes nemzetállamoknak. A görögök mások, mint a németek. A franciák is mások. Hála Istennek. Én itt mindenkinek azt kívánom, hogy Gondoljanak vissza arra, hogy mit tettek. Nagyon sokukat félrevezették, nagyon sokat ártottak. Életem legrosszabb időszaka volt ez. Igen, még jó, hogy csak egyszer volt itt. Tomas itt Köszönöm szépen. Nagyon fontos az, hogy kihangsúlyozok, hogy mennyire fontos a visszafogadási lehetőség. Az Európai Unió a vízapolitikájával hozzájárulhat ahhoz, hogy a harmadik országok együttműködjenek velünk, amikor az illegális migránsok visszafogadásáról van szó. Az európai vízapolitikának jó emelő hatása lehet a harmadik országokra, akik visszafogadhatják saját migránsaikat. Jó irányba mozdulunk el, üdvözlöm, és remélem, hogy a az új parlamenti ciklusban és az új bizottsággal meg tudjuk valósítani a jó vízum és migránspolitikát. Köszönöm. Kollégák, kollégák. Most Kányiete biztost kérem meg, hogy szóljon hozzánk. Kérem. Hallgassák meg. Elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm szépen ezt a vitát. Az új rendelet modernizálja a közös vízumpolitikát, szolgálja a biztonságot, ugyanakkor megkönnyíti a legitim utazást. Méltányos egyforma elbánást garantál minden vízumkérelmező számára, a turizmus és a kereskedelmi célra érkezők számára megkönnyíti az eljárást támogatni fogja az utazást az Európai Unióba, amikor turisztikai és kereskedelmi célral érkezik valaki. Ezért ez hozzájárul a növekedéshez, a kulturális és egyéb emberek közötti kapcsolatot is támogatja az új szabályok, ugyanakkor megnöveli azt a lehetőséget, hogy egy erősebb keretet biztosítsunk a nem európai országokkal folyó együttműködésnek, a, nem, tehát az illegális migránsok visszafordítása esetén. Az új Európai Vízumkódex tehát ezért fontos. Biztosíthatom önöket arról, hogy részünkről a bizottság a végrehajtásra oda fog figyelni az új intézkedések tekintetében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Kanyete biztos úr. López Aguilar kollégának adom meg a szót. A legtöbben ugye támogatták a, ezt az új rendelkezést, és tudom azt, hogy ez az eszköz, ez az új európai törvény választ ad a 70-80-90 millió személy számára, akik legitim okból látogatják meg az Európai Uniót szabályszerűen évről évre, és több mint 150 országból érkeznek. Az európai parlamenti munka soha nem fog lezárulni. Persze egyértelmű, hogy még vannak függő témák. Ezek között például, hogy választ kell adni a humanitárius igényekre olyan személyek esetében, akik üldöztetés miatt vagy elkesedésükben próbálnak belépni az Európai Unió területére, és legális módja ennek nincsen Ugyanakkor föl kell számolni az emberek kizsákmányolását és az emberkereskedelmet. A humanitárius vízumnak pontosan ez a célja. Az Európai Parlament minőségi többséggel ezt megszavazta, és a bizottságnak erre választ kell adnia. A következő mandátum során a bizottság következő mandátuma során a bizottság választ kell, hogy adjon erre az igényre. Legalább egy legális utat ki kell alakítani azért, hogy a elkesedett emberek, akik az üldöztetés ellen menekülnek, azok elkerülhessék az emberkereskedőket, és így beléphessenek a területre, hiszen nincs semmilyen legális belépési lehetőségük jelenleg, és kockáztatniuk kell az életüket, a családtagjaik életét. Köszönöm elnök úr, és mindenkinek köszönet a konstruktív hozzáállásért. Elnök, köszönöm szépen. Kedves kollégák! Köszönöm szépen, hogy mindenki ilyen nagy számban most megjelent, hogy lássa, hallja, hogy hogyan mondok köszönetet mindenkinek, nagy, minden jót kívánok, nekem is a hivatalos megbizatásomban ez az utolsó hozzászólásom, mindenkinek sok sikert kívánok! Igen, látom. Viatő úr. Sorba, Lambert úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagy örömre szolgál, hogy az utolsó szavazási sort maga fogja levezetni itt a parlamentben. Ja nem, holnap is, holnap is lesz, bocsánat, de itt leszek, mindenki nyugodjon meg egy szavazási ciklus következik most. Elnézést kérek. Elnök asszony, ha megengedi, Kanyete úrhoz szeretnék fordulni a bizottság képviselőjeként. Több hónappal ezelőtt a parlament felhívta a bizottság figyelmét, aki a szerződések őre, egy potenciális érdekütközési helyzetre, amely a Európai Unió egyik miniszterelnökét, a cseh miniszterelnöket eh, illeti. Öttinger biztos urat a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság most hétfőn meghallgatta, és azt mondta nekünk, hogy igen, valóban úgy tűnik, hogy fennáll az érdekütközés, de hát még tisztázni kell a dolgokat, még nem vagyunk ebben biztosak, folytatni kell a munkát. És ma pedig azt látjuk, hogy a cseh rendőri hatóságok explicit módon, személyes módon fölépnek a miniszterelnökkel szemben, és az Európai Bizottság még mindig csak kérdéseket tesz föl. Kenyete úr, meg kell, hogy értse, hogy az Európai Bizottságnak politikai felelőssége, hogy a kivizsgálási munkáját időben elvégezze, hiszen így kell, hogy ellássa a szerződések őrének a feladatát. Az Európa ellenes erőket pontosan ez erősíti, hiszen a politikai képviselők legálisak kell, hogy legyen, és az Európai Bizottságnak kötelezettsége, hogy minden kételt eloszlasson. Ma ez nem így működik. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen. És remélem, hogy még egyszer majd meg tudjuk hallgatni önt, nem ez volt az utolsó alkalom. Vioti úr! On Viotti urat hallgatjuk. Elnök asszony, azért szólalok fel, mert hihetetlennek tartom, hogy itt a parlamentben senki nem szól arról, hogy Líbiában mi történt. Nem a háború, ugye háborús országról van szó, hanem hogy 200 ezer menekülte mi is történik, akiket Európa hagy meghalni a koncentrációs táborokban. Európa hagyja őket, hogy ott a, folyam, a háborúban lebombázák őket. Az állam és kormányfők meg kell, hogy nyissák a meg, az utakat, hogy mentsük meg ezeket az embereket. Az állam és kormányfők szabadítsák föl ezeket az embereket, nőket, férfiakat, gyerekeket, háborús helyzetben élnek. Ez a feladat a parlamentnek, ez a mi szerepünk. Merci, monsieur. Köszönöm, Viati úr. Kedves kollégák, Freund Merci, madame. Köszönöm szépen. Egy percre van szükségem. It's a challenge for the és azt hiszem, hogy kihívás lesz a tolmácsoknak megnéztem, de nem találtam meg azt a cikket, amelyre itt utalt. Hogy igazából fogjuk a söprűt, és tisztítsuk ki ezt a termet. De köszönetet szeretnék mondani nem csak a barátaimnak, akik nők, úriemberek lehetnek, hanem mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, akik itt például sört szorgálnak fel nekünk, kiosztják a szavazólistákat, segítenek megtalálni a helyeket, autókat adnak nekünk, a Dantéknak, Valéróknak, bárkiknek, akik azt mondták, hogy avanti, szeretnék a takarítóknak is köszönetet mondani, akik kiosztják a belépőkártyákat, és utolsó sorban akik tolmácsolják a beszédeinket. És most befejezem, rengeteget harcolnak, tudom. Egyet értünk, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Köszönöm, Freund úr. Nagyra értékeltük ezeket a rímeket, nagyon jól megértettük az üzenetét. Akkor most, kedves kollégák, ha önök is egyetértenek vele, Miranda, ügyrendi kérdés? Rendben. Tessék most hogy eh, véget ér ez a mandátum szeretném a ügyrend hetedik cikkét eh, említeni. Két volt eh, képviselőről van szó, a zöld frakcióhoz tartoznak, több mint 15 napja börtönben vannak, Raúl Romera Regueira és Uriel Junqueras. A második ember az Európai Unióban spicen kandidát, az Kolöglő Orr, köszönöm szépen, hogy nagyon rövid lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony. A segítségét kérem, és kollégáimét. Egy hivatalos delegáció tagja, kétszer is voltam az Egyesült Államokban, és megtagadták a vízumot tőlem hogy, és azt is, hogy belépjek az Egyesült Államokra. Egy picit várjanak, várjanak, várj, várj, várj. Semmi közöm a terrorizmushoz. Újságíró voltam, filmkészítő. Tudom, tudom, maga a Trump támogatója. Nyugi, ne aggódjon. Kérem, hogy fejezze be a felszólalását. Levelet küldtem Tajani elnök úrnak, és nem kaptam segítséget. Az ön segítségét kérem, és demokrata kollégáimét. Nem, nem a magas segítségét kérem ott, ott a szélső jobbról. Nem, csak... Elnök, köszönöm szépen. Nous passons au vote. Átérünk a szavazásra. Szájer úr első jelentése. Egy szavazás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Így az parlament első olvasatát is lezárjuk. Szájer úr második jelentése. 585-ös módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 586-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 587-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A parlament első olvasatát lezárjuk. Szájer úr harmadik jelentése, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, lezárjuk a parlament első olvasatát. Ártú is úr jelentése, hogyha szót kér, kérem, hogy röviden fogalmazom. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, ez az utolsó felszólalásom. Igen, a plenárison az a jelentés, amit most szavazásra bocsátunk, ez egy olyan szabályozás, aminek a lényege egy sürgős intézkedés, hogy megvédjük az Európai Unió költségvetését, hogyha megállapodás nélkül történik meg a Brexit. A költségvetésünk szerény, ennek a, az GDP 1%-át képviseli ez az összeg, és a nemzeti hozzájárulástól függ ugye a mi költségvetésünk amikor eh, elhagyom az Európai Parlamentet, szeretném elmondani önöknek, hogy mi az én elképzelésem, mik a félelmeim, és mi a meggyőződésem. A legerősebb legyen az Európai Unió, ez az álmom. A félelmem, hogy a tagállamok nem fogják növelni a hozzájárulásokat, a befizetésüket. Pedig meg vagyok arról győzve, hogy az Európai Unió költségvetésének a növekedése meg kell, hogy feleljen a nemzeti költségvetések szintjének, tehát a nemzeti költségvetésből szerintem át kell utalni az európai költségvetésbe bizonyos összegeket. A következő mandátum remélem, hogy meg fogja határozni azt, hogy mik azok a közös javak az Európai Unióban, melyek azok a nyilvános feladatok, például a globalizációval szemben. A tagállamok egyedül nemzeti szinten egyszerűen nem tudják vállalni azt, hogy biztosítsák a jövőnket, és nem tudnak minket megvédeni. Kedves kollégák, köszönöm a vállalásukat, köszönöm a kiváló munkájukat, és külön szeretném azokhoz fordulni, akik a Költségvetési Bizottságban ülnek. Ha az Unió továbbra is harcol, és ez biztos, hogy napi harc lesz, az az álmom, hogy önöknek köszönhetően épp marad ez az unió, jobb lesz, megerősödik. Szeretnék köszönetet mondani, és minden jót kívánok. Éljen Európa, és éljenek a tagállamok. Nous allons passer Átis úr jelentéséről szavazunk. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Eller úr jelentése, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hübner asszony jelentése, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 105 per 3-as cikkel kapcsolatos ellenvetés kooperatív intelligens közlekedési rendszer kiépítés és egy gyakorlati használata mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Metzola asszony jelentéséről szavazunk. Bizottság javaslatának az elutasítására van szó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 512-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 513-as módosítóra mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A parlament első olvasatát lezárjuk. López Aguilar jelentéséről szavazunk. Ha jól értem, szót kér, tessék. elnök asszony. Kedves kollégák! Ez egy nagyon fontos európai jogszabálynak az utolsó szavazása a vízumkódexé, amely a biztonságot szolgálja. Ez alkalomból szokásos az, hogy megragadjuk a plenáris minden tag jelenlétében az alkalmat arra, hogy hálánknak adjunk szavat, és megköszönjük a konstruktív jó együttműködést, az elmúlt évek együttműködését, hiszen valóban hú, micsoda idő is volt, négy év kemény munka. Az árnyék előadóknak, a Libeszakbizottságnak köszönjük, akik kollégánk elnöklése, Cloud Moraes elnöklése mellett mindezt előre vitte. De úgy gondolom, hogy ez az utolsó plenáris ülésszak ebben a ciklusban, és ilyenkor nyilvánosan köszönetet szoktunk mondani arra, hogy milyen megtisztelő volt e házban az európai polgárokat szolgálni. Ez az egyetlen demokratikusan választott intézmény az európai architektúrában. Ezért mindenkinek a leges legjobbat szeretnék szívből kívánni, és nyilvánosan elmondani azt, hogy meg, milyen megtiszteltetés volt számomra, hogy önökkel, mindannyiukkal együtt dolgozhattam az elmúlt öt évben. Köszönöm mindannyiuknak, kedves kollégák! Köszönjük, López Aguilar úr! Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést, ezzel a parlament első olvasatát lezárjuk. Serao Santos képviselő jelentése, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást a 82-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, a parlament első olvasatát lezárjuk. Radev úr jelentése. Név szerint szavazunk a 73-as módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Parlament első olvasatát itt is lezártuk. Réda asszony jelentéséről szavazunk. 189D módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 190-es D mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 191-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Név szerint szavazunk a bizottság javaslatáról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A parlament első olvasatát lezárjuk. Most pedig Virkinen asszony, Marinescu és Telicska urak jelentése, 108-as módosító mellette, ellene tartózkodik. Nem egyértelmű, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A bizottság javaslatára szavazunk, név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az Európai Parlament első olvasatát ezzel lezárjuk, és Dalton úr jelentésével zárjuk le a szavazást. Először több számos módosítóról szavazunk egyben, a bizottság részéről mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 19-es mellette, ellene tartózkodik, Elfogadtuk. Név szerinti szavazás a 31-esről. Megnyitom a szavazást. Ellenőrizzük a 19-est? Rendben, ellenőrizzük a 19-est. 19-es. Megnyitom a szavazást. 19. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás a 31-esről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Név szerint szavazunk a 35-ösről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Név szerint szavazunk az 57-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, 59-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Név szerint szavazunk 63-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 67-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, 87-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 112-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 114-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 119-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 120-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk elfogadtuk 124 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 125 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 126 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 127-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 134 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 145 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 148 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Név szerint szavazunk. 163-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 52-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. ellenőrizzük a 66-ost, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 160-as név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A 66-ost megszavaztuk, úgyhogy a 160-asra kell, hogy áttérjünk. Most a 160-asról szavazunk, név szerinti szavazás, még mindig nyitva van a szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, úgyhogy a 157-es következik, megnyitom a szavazást. 157-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 164-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 69-es mellette. Ellene. Tartoskodik. Elfogadtuk. 81-es mellette. Ellene. Tartoskodik ellenőrizzük. Megnyitom a szavazás 81-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő okafogyott. 83D. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezért a 85-ös következik. 85-ös mellette ellene tartózkodik. Kétséges, el, ellenőrizzük 85-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Majd kérem, hogy jobban emeljék fel a közüket. 86D-ről szavazunk, mellette ellene tartózkodik. Sajnálom, de úgy látom, hogy többen emelték föl a kezüket mellette, de ellenőrizzük 86D, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most a 88-as következik, a többi okafogyott mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 165-ös név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, akkor a 141-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Név szerint szavazunk a 161-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 162-es. Megnyitom a szavazást. Név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Név szerint szavazunk a 158-asról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 16-osról szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 156-os név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18D. Mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. 18, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 159-es név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk, és most a 34-esről szavazunk, e, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, és most név szerint szavazunk a bizottság javaslatáról, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, úgyhogy a parlament első olvasatát szintén lezártuk,